és a vitái során úgy gondolom, hogy az európai e, szociális politikát fel fogjuk tudni virágoztatni. Köszönöm. Is... Köszönöm, lezárom a vitát. A szavazás holnap 12 órakor. Hölgyeim és uraim, folytatjuk a az ülést. Heinz Karl Becker jelentésével kezdeményezés a szociális vállalkozásért. És most négy percet kap az előadó. Becker úr. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt biztos úr, tisztelt kolléganők és kollégák. A szociális vállalkozásért nevű kezdeményezéssel Európában politikai proaktív kezdeményezést szeretnénk tenni. Szeretnénk választ adni a demográfiai kihívásokra, szeretnénk választ adni a munkanélküliségre és a szociális problémákra. Tehát a fehér és a zöld gazdaságban, amely a képzés, a beteggondozás, gondozás mellett a környezetvédelmet is felkarolja, egy olyan új európai kezdeményezés, amely a szociális vállalkozás jelentőségét hangsúlyozza. És az Európai Parlament pedig konstruktívan viszonyul a kezdeményezéshez. Szeretném megköszönni a kollégáimnak, az asszisztenseimnek az együttműködést. Nagy az Európai Parlamentben az érdeklődés a kezdeményezés iránt. 280 módosítós és 30 kompromisszumot nyújtottak be a képviselők. Ez a Szociális Bizottságban pedig azt jelzi, hogy nagyon komolyan viszi mindenki a témát mi innovatív termékekkel és szolgáltatásokkal szeretnénk egy új innovatív klímát biztosítani a szociális vállalkozások területén. Főleg a fiatalokat szeretnénk megszólítani, akik értelmes potenciált kell, hogy találjanak a munkájukban. Ez pedig nagyon lényeges a mai időben. Vannak már sikeres szociális vállalkozások, szövetkezetek, szervezetek, vannak szociális alapítványok, amelyek nagyon jól működnek. És olyanok is vannak, amelyek vállalkozás, magánvállalkozásként, kis középvállalatként kihasználják a piac nyújtotta lehetőségeket, hogy egyre több szociális célt valósítsanak meg eléggé világos a jelentésben, hogy a szociális vállalkozás az ökoszociális piacgazdaság és az európai belső piac része. Ez az összes egyéb vállalkozási forma mellett egy egyenrangú vállalkozási forma. Tapasztaljuk, hogy a vállalati tevékenységnek mindenhol van szociális hatása. Mondjuk legyen ez a gyermekek gondozása, legyen ez a demencia betegek gondozása, legyen ez a környezetvédelmi technológiára való átállás, vagy hogy egy vendéglő fiatal munkanélkülieket alkalmaz. Ez mind-mind szociális. Tíz napja volt egy globális szociális csúcs Bécsben, és ezen nagyon sok konkrét példát hallhattunk. A szociális vállalkozás definíciója az egyéb jelentésekkel is kompatibilis. A szociális vállalkozás válságbiztos. A szociális vállalkozások hozzáférnek a megfelelő tőkéhez. És több és több partner tudunk nyerni, hiszen a szociális vállalkozás igazából már egy márka. Úgy véljük, hogy a tőkéhöz való hozzáférést az Európai Uniónak is meg kell könnyítenie azzal, hogy az európai jogalkotás megfelelő keretfeltételeket hoz létre. Reméljük, hogy a bizottságtól pedig támogatást kapunk a kommunikációban. Kérem a támogatásukat a holnapi plenárison, hiszen a szociális vállalkozásnak óriási potenciálja van. Új eszköz, és a szociális problémák megoldásához jelentősen hozzájárulhat. Így Európa a világban szociális mérce maradhat. Köszönöm. Dankeschön. And... Köszönöm szépen. Megkezdjük a Catch the Eye kört. Mikolásik képviselőtársunk kap szót elsőként. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr. A szociális vállalkozások 10%-át teszik ki az összes európai vállalkozásnak, és legalább negyedmillió munkavállalót foglalkoztatnak. Ezek a vállalkozások nagy hatással vannak a regionális szinten, de annál sokkal nagyobb körben is, nemzeti szinten, és akár globális szinten is. Úgyhogy ezeknek a jelentőségét megfelelően kell felismernünk de nem csak támogatásból kell, hogy feltan, fenntartsák magukat, hiszen amint ezek megszűnnének, én nem lenne több támogatás, akkor meg kellene, hogy szűnjenek a vállalkozások. Tehát a pénzügyi támogatás azon kellene, hogy alapuljon, hogy mennyiben térül meg a befektetés, ezt kellene elemeznünk. Nagyon sok vállalatnak, vállalkozásnak egyszerűen nincsen információja arról, hogy milyen támogatási mechanizmusok vannak érvényben, és ezen túlmenően nagyon bonyolult is hozzájutniuk ezekhez az eszközökhöz, úgyhogy egyszerűsíteni kell a szabályokat erre vonatkozóan. Köszönöm. McIntyre asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Becker úrnak minden munkájáért, amit belefektetett ebbe a jelentésbe, együttműködve a shadow-kal. A szociális beruházások fellendítik a foglalkoztatást, különösen a fogyatékkal élők számára. Nagyon fontosnak tartom, hogy felismerjük, hogy a szociális vállalkozások valós vállalkozások, és profitálhatnak, majd pedig ezt a profitot újra beruházzák. Az adminisztratív terheket mindenképpen levenném a szociális vállalkozások válláról, mint teher, ugyanúgy, mint ahogy tesszük ezt más KKV-k vonatkozásában. Az Egyesült Királyságban látom, hogy kiváló munkát végeztek az érintettek, mert gyakorlatilag a nyílt piacon versenyképesek azok is, akik fogyatékkal élőket alkalmaznak. Azt gondolom, hogy a jó gyakorlatot meg kellene osztanunk, és az egész Európai Unióban össze kellene fognunk, főleg, hogyha fogyatékkal élőkről van szó, hiszen őket közösen kell támogatnunk. Angelili képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A szociális gazdaság ellenáll a válságnak, jó alapokon áll, ami a üzleti modellt illeti. Tehát tulajdonképpen minden feltétel megvan annak érdekében, hogy az Európa 2020-as stratégiát teljesítsük. Vannak gazdasági előnyök persze e tekintetben, ugyanakkor az a tevékenység, amit fel tudunk mutatni, nagyon sok esetben a munkaerőpiac vonatkozásában is nagyon lényeges, hiszen szolidaritást is kell biztosítanunk, és olyan politikára van szükségünk, hogy munkahelyek teremtődjenek egy bizonyos adózási és jogi keretben, amely előnyös. Arra kell tehát ügyelnünk, hogy nem mindig a legolcsóbbak nyerjenek a közbeszerzéseknél, hiszen független szociális vállalkozásokra van szükségünk, amelyek innovatívak, úgyhogy amit Becker úr itt papírra vetett, szerintem mindenképpen nagyszerű. Köszönöm. Next speaker. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Cikáó asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. A szociális vállalkozások több mint 11 e, millió alkalmazottan rendelkeznek az egész Európai Unióban, és ezért óriási részét foglalkoztatják a munkavállalóknak. A strukturális alapok nagyon fontos szerepet játszanak itt, hiszen biztosítják a finanszírozáshoz való hozzájutást ezen a szociális vállalatok számára, és ezért az alapokhoz való hozzáférést egyszerűsíteni kell, és így lehetővé válhat az, hogy rugalmasabbá tegyük a szabályokat is, és, és szükség van arra is, hogy a vállalkozókat, a vállalkozó szellemet is támogassuk, hiszen ez nagyon fontos a fiatalok és a hátrányos helyzetűek számára. Az Erasmus programot mindenképpen folytatni kell, főleg a fiatal vállalkozók számára, és ezt láthatóbbá kell tennünk a, a szociális gazdaság szempontjából. És a következő hozzászóló Baszeszko asszony lesz. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék azoknak a, azoknak a kollégáknak gratulálni, akik foglalkoztak ezzel a jelentéssel, hiszen egyre nagyobb az igény a szociális szolgáltatások iránt is, főként a demográfiai változások miatt. A szociális vállalkozásokat támogatni kell, és mindenképpen szükség van ösztönzésre azok számára, akik általános érdekű szolgáltatásokat nyújtanak. A magánfinanszírozáshoz való hozzáférés biztosítása is nagyon fontos, de az európai alapokat is mobilizálni kell mindenhez. Tehát a tagállamoknak egy jogi keretet kell teremteniük azért, hogy jobb legyen a hozzáférés. Az is nagyon fontos, hogy a láthatóságot is javítsuk, illetve hogy a különböző menedzsment lehetőségeket is javítsuk. Az is lehetséges, hogy létrehozunk egy Erasmus programot a fiatal vállalkozók számára. Elnök, köszönöm szépen! antreprenorii sociali se caracterizează prin a szociális vállalkozások azáltal emelkednek ki, hogy ambiciózusak, fenntarthatóak, és ezáltal megoldást lehet találni a társadalom problémáira. Viszont reálisnak is kell maradnunk, és a fáradozásaikat támogatnunk kell. Az intézmények lassanként felismerik azt, hogy mennyire fontosak a befektetések ezen a területen, és mindenképpen szeretnénk, hogyha ezeket is támogatni lehetne. Meg vagyok arról győződve, hogy a szociális vállalkozások nagyon fontosak a magánszféra szempontjából is, de az állami szféra szempontjából is, és úgy kell ezért eljárnunk, hogy a lehetséges veszteségeseket csökkentsük. A szociális vállalkozásoknak fel kell tudni használniuk az európai alapokat, ezeket jól kell befektetniük, és ezért hozzá kell férniük a különböző finanszírozási eszközökhöz és A helyi regionális szervezeteket, vállalkozásokat kell támogatni. Köszönöm szépen! much, and next speaker. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Regner úr, asszony. Tisztelt elnök asszony, a bizottság és különösen Bárnyi úr nagyon kezdeményező és nagyon sokat tesz a szociális vállalkozásokért, és ez így helyes és üdvözlendő is. Azonban van egy nagyon fontos bírálati elem a bizottság javaslatával kapcsolatban, mégpedig az alapötlet, a szociális vállalkozás indítás. Az nem jó, hogy a piacot megnyitjuk ezek előtt a vállalkozások előtt. A szociális célok ugyanak, ugyan pontosan, hogy hiányoznak, és az Európai Fórum nem a megfelelő, az európai jogszabályok nem megfelelőek ennek, az, e, ennek a kérdésnek a megoldására. Vannak, van sokféle lehetséges megoldás, a PPP, a befektetési bankok. A szociális, vála, szociális vállalkozásokat mindig demokratikus módon kell szervezni. Köszönöm. Lohán úr a következő hozzászóló dei reprezintă aproximativ două milioane de întreprinderi cu unsprezece milioane. Köszönöm szépen, elnök úr. Domilien képviseletében vagyok itt, ennek a cégnek a képviseletében. És sajnos a finanszírozás nem elégséges, ezért nagyon fontos, hogy további forrásokat tudjunk teremteni nemzeti szinten és Európai Unió szinten egyaránt. Talán az is megoldás lehetne, hogyha a hozzáférést leegyszerűsítjük a strukturális alapokhoz, amelyek relevánsak ebből a szempontból a több éves pénzügyi keret szempontjából. A második megoldás az volna, hogy az Európai Szociális Alap ott összevonnánk a vidékfejlesztési alappal, illetve a Horizont programmal, a szociális innovációs programmal, és javítanánk a hozzáférést a mikrofinanszírozáshoz, illetve

és minden résztvevőnek, és nagyon szépen köszönöm Béker úrnak és valamennyi hozzászólónak, hogy lehetővé tették ezt a vitát. Ez egy olyan téma, amit nagyon fontosnak tartok, és ami nagyon sokat dolgoztunk több hónapja, Antonio Taliani kollégámmal, Andor László kollégával azért, hogy ezt az ütemtervet a szociális vállalkozásról előkészítjük. Itten több elemet érint a a vállalatoknak a státuszát az Európai Unió 27 tagállamában, érinti a GDP-t, az innovációs képességeket, a munkahelyeket és a beruházási befektetési lehetőségeket. Az a jelentés, amit Péker úr készített, rendkívül fontos, mert konszolidálja azt az eljárást, amit több területen megindítottunk. Nagyon sok kezdeményezésnek ad lehetőséget, és ehhez mi ragaszkodni fogunk fogunk. Elsősorban a finanszírozási kérdésekkel kell, hogy foglalkozzunk, mert ahogy eh, tudják, 2011. októberében azt javasoltuk, hogy a szociális vállalkozások szolidaritás eh, alapján eh, kiemelt szerepet, prioritást kapjanak a befektetések területén a 2014-2020-as időszakban a strukturális alapok költségeiben. Ezt persze még a tanácsnak és a parlamentnek jóvá kell hagynia. Nagyon örülök, hogy a szociális vállalkozások integrálása, úgy, ahogy ezt javasoltuk a programunkban, szociális innováció nagyon nagy mértékben egyetértést nyert, és október 6-án elfogadásra került decemberben, ugyancsak modernizálni kívánjuk az állami támogatási csomagot a közérdekű vállalkozások érdekében, hogy ezzel is segítsük a szociális vállalkozásokat akkor, amikor ezek szociális szolgáltatást nyújtanak. Regner asszonynak mondanám, hogy a magánfinanszírozással kapcsolatban ezzel a jelentéssel ön is támogatja azt a rendeletet, ami az Európai Szociális Vállalkozó szabályozási alapot javasolja, amit december 7-én még múlt évben terjesztettünk elő. Azért javasoltam ezt az új lehetőséget, nem azért, hogy közpénzeket használjunk fel, hanem azért, mert amikor, és ez előfordul, a magán befektetők, beruházók, akik a magán megtakarításokat kezelik, be akarnak fektetni, vagy be akarnak ruházni bizonyos vállalatokba, például induló vállalatokba, amelyeknek szolidaritási szerepük van, hogy ezek könnyebben tudják megszerezni ezt a magán megtakarítást megtakarítást és a szolidáris gazdaság irányába tudják átcsoportosítani. Tehát ez nem ellentétes az egyéb kezdeményezésekkel, amelyek egyes esetekben közpénzeket mobilizálnak. Remélem, hogy ezzel a szociális vállalkozási alappal tovább tudunk lépni, most már a végső egyenesben vagyunk, és remélhetőleg hamarosan célba érünk. Itt, és ami pedig a, az adóparadicsomokat illeti, ott is megoldást fogunk találni, amennyiben mindenki parlament, tanács is hajlandó a kompromisszumokra, dinamikus kompromisszumra van szükség. Ami pedig a jogi környezetet illeti, túl a pénzügyi kérdéseken tudom, hogy a parlamentet foglalkoztatja az európai társulási státusz létrehozása. Azért azt mondanám, hogy legyünk óvatosak, mert 2091-ben a bizottsági javaslatot a tanács blokkolta, és végül vissza kellett vonni. Ez egy olyan téma, a, hogy az európai alapítvány státusz 2012. február 8-a óta ezt kialakítottuk, és ez egy olyan terület, amin tovább tudunk lépni, és remélem, hogy itt is haladni fogunk. A főbb szereplőkkel találkoztam, akik eh, támogatják a kezdeményezésünket. Szeretnék még emlékeztetni azon dolg, eh, munkákra, amiket a eh, közbeszerzési irányelv modernizálásá területén tettünk. Amennyiben azok a szabályok, amiket önök elfogadnak, azok segítik a közbeszerzéseknek a kvalifikálását, akár a beilleszkedés vagy a környezetvédelem előmozdítása érdekében. Mint tudják, a munkálataink jó úton haladnak, és remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben sikerül megállapodásra jutnunk, és egyszerűsített keretek és világosabb kvalifikációs elemek lesznek a közbeszerzésnél. Még nagyon sok munka áll előttünk, és ezért támogatom Taljáni kollégámat, kollégámat és Andor kollégámat is. Azt akartuk, hogy a Single Market Act 2-ben mindazon kulcsfontosságú javaslatok vonatkozásában megint csak legyen egy emelőerő, ami védi a fogyasztókat a kohézió és a szociális innováció érdekében. A Single Market Act 2-ben új eszközökkel szeretnénk dolgozni, és szeretnénk, hogy a vállalatoknak a, szociális hatálása is jobb legyen, és a screeninget is el kell végeznünk, hogy pontosan tudjuk, hogy mit jelentenek a szociális vállalkozások a 27 európai tagállamban van. Nagyon sokszínűek ezek. Ezzel lehetőségünk lenne megerősíteni a megbízhatóságukat, és ezzel nagyobb bizalmat kelthetünk a beruházókban, befektetőkben is. Mindent meg kell tennünk túl a jogi szabályozáson. annak érdekében, hogy a láthatóság a szem is jó legyen, és hogy a jó gyakorlatok cseréje is megvalósuljon Európában, úgy, ahogy ezt kérték, és külön, például az Erasmus és egyéb egyetemi programokban is, és jobb legyenek az európai lehetőségek. Nem egyedül munkálkodunk ezen a területen, itt is szükségünk van Strasbourgban és Brüsszelben is arra, hogy egy nagy eszmecsere platformot hozzunk létre. Már volt egy nagy konferencián 2011 novemberében, néhányan önök is részt vettek ezen. Itt voltak szakértők, Béker úr ezzel a szakértői csoporttal véleményt cserélt júniusban, és a bizottságot is nyomon követi, illetve bizonyos gondolkodást ban segíti a bizottságot ez a szakértői csoport. És azt szeretném, hogyha 2014 elején ismételten lenne egy nagy találkozó a szociális vállalkozásokkal kapcsolatban, hogy megvizsgáljuk, hogy öt év alatt mit sikerült elérni, illetve milyen új utakat kellene követnünk. Én remélem, hogy önök is részt fognak ebben venni, és 2014 elején. Köszönöm szépen figyelmüket! Köszönöm szépen, Barnier biztos úr. Az erről a napirendről folytatott vitát ezzel lezárom, holnap délben ejtjük meg a szavazást.